Voilà, nous commençons la, la réunion de la, la commission. Nous Kezdjük a szakbizottsági ülést, és azt javasolnám, hogy legyen még egy napi rendi pontunk, egészítsük ki a napi rendünket, mégpedig a következő módon. Garinc úrtól egy sürgős kérés érkezett, ő egyébként jelentéstevő volt a banán kiegészítő intézkedésekkel kapcsolatosan illetve az együttműködési instrumentummal kapcsolatosan, és a következő tájékoztató és eszmecsere pontokat szeretné felvetni a parlament és a tanács közötti egyeztetés kapcsán, illetve ebben az egyeztetésben a szakbizottság is részt vesz, illetve a külügyi fellépéssel kapcsolatos más dossziék is érintettek. Október 23-án volt az utolsó napja ennek az egyeztetésnek. A parlamenti delegáció elfogadta a trialógus ülések során javasolt szöveget, a parlament, a tanács és a bizottság résztvételével készültek ezek, és a parlamenti delegáció, sorra, delegáció tagjaként Görönc úr kérését támogatnám. Egyetértünk-e azzal, hogy ezt a napi rendi pontot felvegyük a mai napi rendünkre? Így ezzel is kezdenénk a szavazás után a napirendi pontok tárgyalását. Kérem tehát, hogy fogadjuk el a módosított napirendet. Ez megtörtént. És így az következik, hogy a negyediki, ötödiki és tizenegyediki ülések jegyzőkönyvét elfogadjuk, hogyha valakinek hozzáfűzni valója van, tájékoztassa erről a titkárságot, egyébként pedig elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Megkapták a jegyzőkönyvet a közös együttesülésről, a DEV, illetve DROA október 11-e üléséről. Amennyiben észrevételük van, kérem jelezzék az ülés végéig a titkárságnál. Hogyha ez nem történik meg, akkor elfogadottnak vesszük. Aztán a koordinátorok ülésének az eredményét, október 11-e ülésünk alapján ezt megkapták a titkárság felé jelezik az észrevételeket az ülés vége előtt, amennyiben nem érkezik észrevétel, akkor elfogadottnak vesszük. Nem kaptunk az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseket, nincsenek közlemények sem, tehát a, az Európai Bizottságtól azt kérem, Domenico Rosa képviseli a bizottságot, tőle kérdezem, hogy van-e bejelenteni valója közleménye. Igen, köszönöm elnök asszony. Rendben, köszönöm elnök asszony. Szerettem volna egy apró észrevételt tenni. A hétfői külügyi tanácskozással kapcsolatban. Ez egy fél évente sorra kerülő találkozó, és a külügyi tanács napi rendje most már kialakult, és ki kell alakítani egy közös álláspontot a konferenciára, a támogatás hatékonyságáról. Úgy gondolom, hogy egybevágnak a nézőpontok, és ahogy a jelentésben is szerepel, az Európai Parlament legutóbbi Strasburgi plenárisan elfogadott állásfoglalása alapján. Itt, itt két vitáról van szó a zöld könyv ügyén a fejlesztési politika jövőjéről, illetve a változás menetrendjéről szóló dokumentummal kapcsolatban, és a tagállami visszajelzéseket kapjuk, e, várjuk egy sor témában, többek között a fejlesztés politikában is, hogy hasznosítsuk ezeket a visszajelzéseket, mert szeretnénk a folyamatot befogadóvá tenni, és az emberi jogokra, is kiterjeszteni, valamint a jó kormányzás kulcspontjaira is. Szeretnénk, hogyha megtörténnének az egyeztetések, mégpedig világméretekben a fejlődő országokból az utóbbi időben felzárkózó országok lettek, és mások az igényeik mint a kevésbé fejlett országoknak. Aztán a második irányadó vita lényegében azzal foglalkozik, hogy a költségvetési támogatások helyzete hogyan tárgyalható. Koherensebb európai politikát szeretnénk a különböző tagállamok eszköz alkalmazása szempontjából teremteni, és meg szeretnénk a lehetőségeket vizsgálni, illetve az eredményét is az eszköz használatának. valószínű, hogy eddig nem éltek velem teljes mértékben, és aztán lesz egy vacsora alatti vita, beszélgetés Afrika témájában, és a külügyminiszterek ki fognak majd térni az aktuális kérdésekre. Ennyit szerettem volna közleményként elmondani. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Most pedig a kiegészítő napi rendi pontra térünk rá, vagyis a visszajelzés következik a delegált jogi aktusok kapcsán. A, a trialógusra sor került, és ezzel kapcsolatban én szeretném, hogyha most megfordítanánk a szokásos hozzászólási sorrendet, tehát Görenc úr előtt szeretnénk az Európai Bizottság véleményét meghallgatni. Hogyan látja az Európai Bizottság a trialógus eredményét a delegált jogi aktusok tekintetében, különösen a banára vonatkozó eszköz kapcsán? Euh, oui, <coughs> merci madame la présidente. Euh, vous savez bien que euh, dans les processus... Köszönöm, elnök asszony. Ahogy önök is jól tudják, a két társ jogalkotó, a parlament és a tanács egyeztetett ebben a kérdésben, és az Európai Bizottság pedig igyekszik megfelelni a feladatának, vagyis az egyeztetést eredményessé szeretné tenni. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Sikerült megállapodásra jutnunk. Nagyjából a határidő előtt, nem sokkal, mert évvégéig meg kell alkotni ezt a döntést, máskülönben költségvetési problémákat okoz a dolog, illetve elvész a banán támogatására szánt forrás. És aztán előfordulhat, hogy a következő évi költségvetés, illetve a következő 2012-es költségvetésben már nem lesz erre külön jogcím. Ami pedig a lényegi kérdéseket illeti a parlament és a tanács részéről, jó indulat, jó akarat mutatkozott. Szeretnék az előrelépést, a delegált jogi aktusok, illetve ezek alapján a megfelelő lépések megalkotása terén, és ez azért nehéz, mert a 2006-ban elfogadott eszközök még nem alkalmazhatók kellő hatékonysággal, mert ezeket Lisszabon előtt fogadták el, és emiatt a delegált jogi aktusok tekintetében nincs kellően szilárd alapunk. Tehát egyrészt a jogalkotási tervezetek, illetve ezeknek a végrehajtása nehezen valósítható meg. Legalábbis ebben az ágazatban. És ezért egy olyan kompromisszum született, amely teljes mértékben eleget kell, hogy tegyen a felek különböző igényeinek is, és ez számunkra is ebben az értelemben, illetve esetben elfogadható. A jövőbeni pénzügyi eszköz vitáját jövőre kell majd lefolytatni, és ki kell alakítanunk azt az alapot, ami a delegált jogi aktusoknak az elfogadását lehetővé teszi, illetve a parlament és a, a tanács egyenlő alapon alkothatja meg ezeket a jogszabályokat. A parlament szempontjából ez az egyik delegált jogi aktus, és úgy vélik, hogy nem kaptak ugyanakkor a hatáskört, mint a tanács. Meg kell vizsgálnunk a Lisszaboni szabályokat is ebben az értelemben, és a parlament véleménye a végrehajtási rendelkezéseken túlmenően jogalkotói szerepkörben úgy értelmezhető, hogy ez egy olyan delegált jogi aktus, illetve eszköz, amely a parlament számára hatáskört ad, hogy a Lisszaboni szerződés alapján eljárjon. Ehhez nem is teszek mást hozzá, csak annyit mondok, hogy a Strasbourgban megszületett megállapodás mindenki részéről jó indulatot, jó szándékot tükröz, és szembe kell néznünk a jogalkotási feladatokkal, kihívásokkal. És a fejlődő országok érdekét nem szabad beáldozni. A hosszú távú megoldás a kívánatos, ezt kell megtalálni. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. A tanács képviselőt kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Úgy látom, hogy talán nem is képviseli senki a tanácsot, rendben. Akkor megadom a szót Gőrenc úrnak, hogy tegye meg, illetve ismertesse a visszajelzést a trialógusról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ároza úr minden tiszteletemet élvezi, szinte teljesen egyetértek vele. Nagyon gyakran támogatom is az álláspontját, viszont ezúttal mélységesen nem értek egyet a triológus eredményének az értékelésével. Emlékeztetnék a tényekre. Volt egy kiinduló dokumentumunk, amely arról szólt, hogy egy új pénzügyi eszköz lép életbe az Európai Unió külső segítségnyújtásáról a Lisszaboni szerződés nyomán. Tehát nem szabad úgy tennünk, mint hogyha a Lisszaboni szerződés 290-es cikke nem is létezne. És úgy gondolom, hogy a képviselők ezt a kérdést is kezelni kell, hogy tudják, vagyis, hogy az Európai Bizottságra ruházott jogköröket tekintetbe kell venni. És ezért Kérem szépen, hogy figyeljenek rám. Még akkor is, hogyha ez a témakör egy idő múlva elveszti a jelentőségét, hiszen az Európai Parlament hatásköreiről van szó, és a 290-es cikknek érvényt kell szereznünk a parlament jövőbeni hatásköreit illetően. Ez egy kicsit karikaturisztikus, de elmondom röviden, hogy miről van szó. Tehát a megfontolása következő, a tanács a delegált jogi aktusokról nem is akart hallani, nem tudtunk megállapodni, mégis előre kellett lépnünk valahogyan, és közele, közelíteni kellett az álláspontjainkat. Mindenki jó indulatot mutatott, és az Európai Parlament jó szándéka meghaladta a többi tárgyalófél részéről a jó szándékot. Három fázist érdemes itt megemlíteni az egyeztetésekből. Az egyik a small talk, a csevegés rész. Ott nem sikerült semmit sem elérnünk, nem, nem tudunk nyereséget felmutatni, felmutatni, de sok mindent elveszíthetünk. Tehát úgy gondolom, hogy mind a hárman túl tudtunk lépni a banalitásoknak a szintjén, és átjutottunk a kettes fázisba. A második fázis már az érdemi kérdésekről szólt, és azzal foglalkoztunk, ami a bizottság számára is lényegi kérdés. A tanács mandátuma úgy fogalmazódott meg, mint hogyha a 290-es cikk nem is létezne. A tanács megfogalmazhatja az álláspontját ebben a kérdésben, és a delegált jogi aktusokat kivéve mindenféle részletre ki is tértek. Úgyhogy ebből kiindulva végül úgy döntöttünk, hogy sui generis eljárást követünk majd. Tehát ebben a szakaszban nem foglalkozhattunk még a delegált jogi aktusokkal, de ezeknek a szellemiségéből következik, hogy a banánágazatnak a szabályozására is ki kell, hogy terjedjenek ezek a jogi aktusok. Tehát a javaslat úgy szólt, hogy tájékoztassanak bennünket a dokumentum alkalmazásáról, végrehajtásáról, a prioritásokra szánt százalék szerint, mert distinkcióval éltünk. A az erőforrás allokáció, illetve a forrás elosztás kritériumai és a tartalmi kérdések között. És a kritériumok függvényében itt gyakorlatilag számtani műveletekről van szó. Itt kevésbé szakpolitikai kérdések merülnek fel. A bizottság és a tanács elfogadták végül, hogy a kritériumoknak meg kell felelni, de nem ez a lényeg politikai döntéseket kell hozni, ez stratégiához kapcsolódik, és a prioritásokat is kell, hogy teljesítse. A környezetvédelmi aspektusokat szintén figyelembe kell venni. Azt mondhatjuk, hogy itt megkettőződtek az értékelések, illetve sok esetben a célok nem teljesültek, úgyhogy iteratív módon ezt mintegy tízszer megismételtük, tehát úgy gondolom az Európai Parlament részéről, hogy mi nagyon magunkra maradtunk, mert iteratív módon az Európai Parlament és a tanács között megjárattuk ezt a témát. Mit jelent ez? A 290-es cikk a rugalmasságról szól. Ezt helyezi előtérbe. És az alapszövegnek a végrehajtására van kihegyezve a Lisszaboni szerződés alapján. Tehát a delegált jogi aktusok, illetve a tiszta végrehajtási jogszabályok között helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy még a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt az Európai Parlamentnek beleszólási joga van a negatív eljárás kapcsán. Hogy végül elértük-e a kívánt eredményt, azt tudom erre mondani, hogy az Európai Parlament kiegészítő jogkörét eh, kellett, hogy előtérbe helyezzük. Tehát a Lisszaboni szerződés alapján egy negatív eljárás, illetve egy felfüggesztő hatályú beavatkozási lehetőségünk van az Európai Bizottsági munkafolyamatban, de ez most már nem áll fenn. A delegált jogi aktusok pedig lehetővé tették, hogy a magunk előjogait érvényre tudjuk juttatni, és itt tulajdonképpen sajnos nem értük el a kívánt eredményt, sőt, inkább visszalépés történt. Ezután a harmadik fázisra térnék rá, vagyis a harmadik fázis a tanács és a bizottság között történik, és az Európai Parlamentnek nem elhanyagolható szerepe van, de a mi szakbizottságunk szerepe ebben már marginálisá válik. Úgy gondolom, hogy az elővezetett érveket az Európai Bizottság is osztotta, vagy legalábbis nem ellenezték a partnerek sem az egyeztetésekben. Úgyhogy végül is egy csomagot szeretnénk összeállítani, ami azt jelenti, hogy egybe kell csomagolni a BAMot, illetve az Erasmus Mundust, a banántámogatást, és mindenre együttesen kell egy megfelelő megoldást találnunk. Az Európai Parlament álláspontját illetően én úgy gondolom, hogy az, hogy nem tudtuk a csomagot végig tárgyalni, ez az Európai Parlament számára. Ez egy komoly árat jelent a delegált jogi aktusok területén. És gyakorlatilag egy közös eljárásról van szó, ennek az eredménye nem egészen egyértelmű, és minden zavaró előzménytől szeretnénk most annyiban megszabadulni, hogy a jövőbeni egyeztetések valóban eredményre vezethessenek. És túl kell lépnünk az egyet nem értésen, és eredményre kell jutnunk. Túl kell jutnunk a nehézségeken, és a jövőbeni tárgyalások, egyeztetések már más légkörben kell, hogy történjenek a 2013-2020-as időszaknak a pénzügyi programozási időszakát is tekintetbe véve a különböző EP frakciók a maguk álláspontja mentén fognak majd érvelni. Nem zárult le ez a folyamat, minden eszköz külön-külön szerepel. És a, a novemberi második ö, a novemberi második plenárison meghallgatjuk majd ezeket a témákat, illetve az Európai eh, Bizottság és a parlament is elmondhatja maga véleményét a jelentés fényében. És a jelentés eh, a saját magam által a plenárison elővezetett eh, jelentés eredményeit foglalja össze, és Mindenkitől azt várom, hogy hol lát egyet nem értési pontokat, illetve vitatható kérdéseket. Kérem, hogy jelezzék ezeket számomra, hogy ne vesztegessük az időt. És a tanácsnak, illetve az Európai Bizottságnak világosan meg kell mondanunk, hogy melyek ezek a pontok. Úgy gondolom, hogy még eddig nem sikerült felmérnünk, megértenünk, hogy az egyenlő jog a részvételre, az az Európai Parlament számára hogyan érvényesülhet minden szinten, illetve minden kérdésben. Amennyiben ez a dokumentum nem tartozik a delegált jogi aktusoknak a körében, akkor viszont nem tudom, hogy miért kell ezügyben a tagállami visszajelzéseket kérni, várni. Tehát a bizottság, a tanács és az Európai Parlament, mint jogalkotók, nyilatkozzanak. A két társjogalkotó részvétele azt jelenti, hogy mi nem vagyunk egyedül, az Európai Parlament és a tagállamok a maguk érveit elővezethetik, és nem látok arra érvet, hogy amennyiben a tagállamokat meghallgatják, akkor az Európai Parlamentet miért nem? Várom a reakciókat Ma azért nem konkretizáltam még a javaslatot, mert az egyeztetésben ki kell, hogy várjuk a reakciókat. Köszönöm. Berman. Köszönöm, Berman úr. Én rövidre fogom ezt most, elnök asszony, mert Görönsz úr már mindent elmondott, amire szükség volt, csak egy dolgot szeretnék hozzá szedni, hozzátenni. Először is. A tárgyalások során amikor a fejlesztéspolitikáról esik szó, akkor az egyenlő bánásmód elve, vagyis az, hogy a tanács és a parlament megfelelő szerepet vállaljanak és egyenlőt, ezt teljesen figyelmen kívül hagyták. Másodszorban azt hiszem, hogy ez nagyon komoly dolog, hogy egy ilyen fontos kérdésben, amikor stratégiai választásokról van szó, a pénzek elosztásáról, hogy ilyenkor a parlament ne gyakorolhasson hatást. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly helyzet, hiszen itt sokkal többről van szó, mint a végrehajtásról. Itt a politikai döntésről van szó igazából. És igazából a tanácsnak a parlamentet be kellene vonnia. Harmadsorban a DEVE teljesen elizolálódott, nem kaptunk semmiféle szolidaritást a többi szakbizottságtól. Ez pedig nem túl jó előjel a következő évekre, a tárgyalásokra, amikor a több éves pénzügyi keretről lesz szó, hiszen ez kihat az EU-nak a fejlesztési politikájára. Ezen kívül egyébként azt hozzáteném, hogy ez részben a mi hibánk is, mert a tárgyalóink némelyike sajnálatos módon nem tudott jelen lenni a tárgyaláson, némelyik pedig a saját érdekeit képviselte, tehát azt hiszem, hogy itt a demokratikus hiányosságok is megmutatkoztak. De jó, tehát nem volt mindenki jelen a tárgyalásokon. Úgy gondolom, hogy ennek negatív hatása lesz a parlament döntéshozatali képességére. Végül szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a fejlődő országoknak az érdekeit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és nem szabad, hogy áldozatául essenek az intézmények közötti harcnak, hiszen a hosszú távú érdekeket kell figyelembe vennünk, és nagyon fontos, hogy a parlament erőteljesen képviselje a fejlesztési politikai érdekeit. 2008-ban a mezőgazdasági politika és az élelmiszerbiztonság szerepelt a napirenden, és a parlament volt az, amely hangsúlyozta, hogy a fejlődő országokban a nőket be kell vonni a politika csinálásba. A parlament volt az, amely hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Uniónak többet kell tenni a fogyasztókért, amikor a kereskedelmi egyezményekről van szó, amelyek jelenleg még nem előnyösek a fejlődő országok számára. Hiszen a fejlődő országok bíznak az Európai Parlamenten, az ő érdeküket is szolgálná, hogy erőteljes politikát folytassunk, de ezt most alástuk. Engem aggaszt a jövő, és remélem, hogy kiegyezhetünk majd, de ehhez jobban kell dolgoznunk. Elnök, köszönöm, akkor pedig megadom saját magamnak a szót. Nem tudtam ellátogatni minden triológus tárgyalásra, de egyértelmű volt számomra az, hogy bár a szerződés jogalkotói szerepet biztosít a parlamentnek, mégis abszolút volt a bizottság és a tanács ellenállása ebben a tekintetben. Valójában egy milliméternyit sem adták be a derekukat. Amikor a delegált pénzügyi aktusokról esett szó. Ez teljesen egyértelmű volt számunkra. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve most nagyon sokat panaszkodunk arról, hogy a demokrácia hiányát éljük meg, hogy olyan döntések születnek, amelyek az állampolgárok érdekeivel ellentétesek, és a szerződéssel is ellentétesek. Én ezt nagyon súlyos helyzetnek tartom, és kicsit most én úgy gondolom, hogy egyrészt nem engedhetjük meg, hogy kudarcot valljunk, és ragaszkodnunk kell az elveinkhez, hiszen elvesztettük most a békéltető tárgyalásokon a vezető pozíciónkat, és megosztottakká váltunk, hiszen az volt az alapelképzelés, hogy csomagként kezeljük ezt a témát, és most aztán mégis azt láttuk a tárgyalásokon, hogy bizony eszközökről külön szavaztak, és eszközről eszközre kellett szavaznunk, és a banán eszköz ellen szavaztunk. És azt gondolom, hogy amit ez a szakbizottság javasol, azt kellene követnünk. Gőren szór, hogy lezárhassa, vagy esetleg még bármelyik másik frakció szeretne hozzászólni? Nos, úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy, igen, én is teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott és ennek megfelelően teszek jelentést erről az ügyről. Alors nous passons au vote. Non. Elnök, jó, akkor Görenc úr, öné megint a szó. Nos, még korai lenne, hogy végkövetkeztetéseket vonjunk le, de szeretném tudni, hogy a follow-up hogyan épül fel, hogyan képzelik el a DEVE szakbizottság tagjai, hogyan, képis, hogyan képzelik el a frakciók, hiszen nagyon sok mindent kockáztatunk itt, és én megígérem, hogy hitelhűen tolmácsolom majd a tárgyalásokon az önök akaratát. Nyilvánvalóan a többségnek az akaratát kell, hogy képviseljem de majd meglátjuk, majd meglátjuk a tárgyalások végfázisában, amikor a csomagról szavaztunk, akkor én tartózkodtam. Mégpedig azért, mert még nem ismertem a többi szakbizottság álláspontját, de én nem kaptam semmiféle visszajelzést azóta, és mi ugyan figyelembe vettük a többi szakbizottság akaratát, de ők nem tették ezt meg részünkre. És vannak még olyan témák, amelyek még 2013-ban is felmerülhetnek, tehát még nem késő, de még a plenáris előtt döntenünk kellene. Vagy egy teljes szakbizottság ülésen, vagy egy koordinátori ülésen. Csak el kellene döntenünk itt. Azért, hogy aztán ne engem hibáztassanak, hogy mit mondok a tárgyalásokon. Elnök. Mindenki egyetért ezzel, hogy kellene még a plenáris előtt egy különülést szervezni? Igen, jó, akkor a titkárságot megkérjük, hogy készítse ezt elő. Most pedig a szavazás következik, ez pedig a kilences napi rendi pont, Michel Striflers jelentése, az uniós humanitárius segély költségvetési ellenőrzése. Nagyon sok módosító indítvány érkezett, mindenkinek itt van a szavazókártyája? you. Donc, tout le monde a sa carte de vote? Nos, mindenkinek itt van a szavazókártyája? D'accord. Donc, euh, l'amendement aura... Akkor szóbeli módosító. Tehát az elnök újra mondja, szóbeli módosító egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes szóbeli mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás fogadtuk, ki, kilences mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a véleményről, a módosított véleményről szavazunk, még hozzá elektronikusan megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté, il manque encore un. Tout le monde a voté, le voté. Még mindig egy ember hiányzik, most lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 24-en. 24-ből 24-en. Keller asszony. Igen. A következő szavazás a nők helyzete háborúban. A 21-es módosító. Ez nyilvánvalóan, ezt csak szeretném leszögezni, hogy a gender mainstreamingre még már van egy jelentéstevőnk, Kretu asszony, ezért mi nem támogatjuk a 21-es módosítót, hiszen szerintünk már erre van egy kinevezett személyünk. Köszönöm. Amendment A, ki... Egyes módosító mellett. Egyébként ez részenkénti szavazás, tehát első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mód, hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk Kettes szóbeli mellett. Elnézést, mondja az elnök, kihagytam a 16-osat, tehát 16-os mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellett. Ellen, tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tehát elektronikusan ellenőrizzük a 21-es módosítót, megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté. Szavazott mindenki. Elfogadtuk. Méghozzá 14-en mellette 80 ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Hármas szóbeli mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított véleménytervezetről szavazunk egészében. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást, és egyöntetven elfogadtuk. Most pedig Lövin asszonynak a véleményéről szavazunk. Az egyes, kettes és a hármas az ugyanaz, együtt szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Voilà. On va voter. Jó, akkor most a módosított véleményről szervezünk. Szeretnének elektronikus szavazást? Rendben van. Elektronikus szavazás. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, 13 ellene, 11 mellette. Most pedig a teljes véleményről szavazunk. Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 4-en ellene elfogadtuk. Most pedig Most pedig Streffler asszony jelentése. Egyes módosító. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Amendment 2, ki est pour, ki est contre. Kettes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító egyes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás. Akkor elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki. Lezárom, és elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És akkor most Elektronikusan szavazunk a módosított jelentésről, véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Még nem szavazott mindenki, mondja az elnök. Kérem, sérsenek, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Méghozzá 21-en szavaztak mellette, mondja az elnök. Most pedig Jan Szahradil jelentése, ami Kínával foglalkozik, mégpedig a kiegyenlítetlen kereskedelem kérdéseiről. On a fini le vote, et c'est... Voilà. Il est là, monsieur D'accord. D'accord. Alors nous allons maintenant donc examiner le rapport de Monsieur. Most euh, akkor euh, nézzük meg ezt az Akradé jelentést, amelynek témája, mint már említettem, az EU és Kína kiegyenlítetlen kereskedelem, ez a címe. Most hallgassuk meg a jelentéstevőt, Zahradil urat. Csehül szeretnék beszélni, hogyha szabad. Úgyhogy kérem, hogy mindenki készítse elő a, a fülhallgatóját. Tak, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vá... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, ez egy olyan jelentés, amelynek a témája a fejlesztési dimenzió, illetve az EU és Kína közötti kapcsolat. Talán várhatunk egy pillanatot, amíg mindenki elhagyja a termet, aki szeretné. Tehát még egyszer elkezdem. Remélem, mindenki használja már a fülhallgatóját, és ráhangolódott a megfelelő tolmács csatornára. Köszönöm szépen a szót. A véleménytervezet a fejlesztési dimenziót taglalja az EU és Kína közötti kapcsolat összefüggésében. Legfontosabb témája a véleménytervezetnek egy felhívás, mégpedig egy felülvizsgálatra vonatkozó felhívás az EU és Kína közötti kapcsolat, illetve a Kínának szolgáltatott, illetve nyújtott fejlesztési segélyek felülvizsgálata. Persze vannak nagyon logikus érvek ebben a véleményben, ennek nagyon alapvető és evidens okai vannak. Kína manapság a legnagyobb gazdaság globális összehasonlításban. Olyan országról beszélünk, amely óriási gazdasági növekedésre tett szert, nagyon sikeres volt abban, hogy kiemelje népességét a szegénységből. Ez az ország nagy előrelépést tett a modern technológiák felhasználásában, és olyan országról beszélünk mindemellett, amelyel az Európai Uniónak fontos kereskedelmi kapcsolatai vannak, és ezeket jobban kell szabályozni, mint az általában történik egy fejlődő országgal kapcsolatban. Ezért a véleménytervezetben arra hívjuk fel az Európai Bizottságot, hogy fokozatosan szüntesse meg a hagyományos fejlesztési segélyeket, illetve a fejlesztési együttműködést, illetve hogy ezt a kapcsolatot úgy fejleszék tovább, hogy ez inkább kereskedelmi jellegűvé váljon. Azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a fejlesztési segély a 2007 es időszakban 127 millió eurót tett ki, azt is tudjuk, hogy Kína maga is nyújt más országoknak fejlesztési segélyt. Bizonyos esetekben ez a fejlesztési segély valamilyen célhoz kötött, vagy feltételhez kötött segély, kereskedelmi feltételekhez kötött. Ezeket általában nem kedveljük, de sajnos ez a valóság. És ezek mind meggyőző érvek arra nézve, hogy felülvizsgáljuk kapcsolatunkat Kínával. Tiszteletben kell tartanunk Kínát, mint erős kereskedelmi és gazdasági partnert, és úgy gondolom, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy Jelen pillanatban az EU küzdködik gazdasági válsággal, és Kína pedig erős gazdasági szereplőként jelenik meg, nem fejlődő országként, ellenkezőleg olyan országként, amely képes arra, hogy pénzügyi ösztönzőket, segítséget nyújtson más országoknak, illetve részt vegyen az európai gazdasági válság megoldásában. Ezért a gazdasági és politikai kritériumok alapján úgy tűnik, hogy megérett az idő arra, hogy az EU felülvizsgálja és újraértékelje a Kínával fenntartott kapcsolatot, olyan értelemben, hogy vajon szükséges elfeleztési segítségnyújtás Kínának. Véleményünk szerint kereskedelmi alapokra kell helyezni a kapcsolatot, amelyben a két partner egyenlő jogállású. A véleménytervezet lényegében ezt tartalmazza. Kérem a támogatásukat a véleménytervezet mellett, és természetesen szívesen meghallgatom az észrevételeket. Nagyon örülnék, ha jövőben is együtt tudnánk működni, illetve tovább csiszolhatnánk a jelentés szövegét módosító indítványokkal, hogy konstruktív kompromisszumot tudjunk kidolgozni. Ennyit bevezetőként, és Kíváncsian várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm szépen. La parole est à Monsieur Lisek. Lisek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én pedig lengyelül szeretnék beszélni, úgyhogy mindenki tartsa még egy kicsit készenlétben a fülhallgatót. Mivel én árnyék jelentéstevő vagyok, Köszönetet szeretnék mondani Szákla Dél úrnak a véleménytervezetért. Nagyon fontos téma ez, és azért nagyon fontos a jelentés, és nem csak a bizottságunk számára, hanem az INTA bizottság számára is, illetve az állampolgárok számára is, minden olyan állampolgár számára, aki besétál Brüsszelben, Prágában, vagy bármely városban egy üzletbe, és látja, hogy minden Kínában gyártott ingekkel, cipőkkel van tele, de most már az epret is Kínából hozzák, és egy sok ezer más férte, féle terméket. Szeredér úrnak elmondanám, hogy figyelembe kell vennünk, hogy a Kínával fenntartott kapcsolatot úgy kell tekinteni, mint amely két irányú folyamat. Zekredi úr is kimondja, hogy egy olyan gazdaságról beszélünk, amely növekedő, erőteljesen növekedő gazdaság. Néhány évben belül valószínűleg globális szinten a legnagyobb gazdasággá válik. Olyan gazdaság, amelyel az Európai Uniónak gazdasági és kereskedelmi kapcsolataiban nehézségek merülhetnek fel, mivel nem túl könnyű a hozzáférés a kínai piachoz, és nem átláthatóak megfelelően a kapcsolatok, és a szellemi tulajdon védelme is hiányosan érvényesül ebben a kapcsolatban. Emellett ebben az országban nagyon sok belső változás is zajlik. 200 ezer ember él eh, a szegénységi küszöb alatt. Rogu, chociaż z drugiej strony nie, nie można nie... Illetve 200 millió emberről beszélünk, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy már bizonyos előrelépések történtek. Kínában eh, néhány év alatt nagyon sokat tettek azért, hogy több millió embert kiemeljenek a szegénységből, és ezt két szempontból is meg kell vizsgálnunk. Először is a kereskedelmi kapcsolatokat javítani kell, intenzívebbé kell tenni, illetve a protekcionizmust fel kell számolni a kínai piac kapcsán, másrészt pedig fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy melyek az új megközelítési irányok, hogyan tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, a fejlesztési politika kérdését az új, megvi- új helyzet megvilágításában, például Afrika összefüggésében. Kína szempontjából egy új megközelítésre van szükség, egy két oldalú, két irányú kapcsolat fenntartásra, a kereskedelmi kapcsolatra összpontosítva, illetve ki kell használnunk a gazdasági fejlődést, amelyet Kínában tapasztalunk, és az is nagyon fontos, hogy Kínában felszámolható legyen a szegénység. Köszönöm szépen, Szergentini, asszony a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr, asszony. Én pedig hollandul fogok beszélni. Eh, Körülbelül egy másfél évvel ezelőtt történt az, hogy volt egy LKC konferencia Angolában, és elmentünk egy foci stadionba, ami már majdnem készen állt az afrikai kupa megrendezésére, és kizárólag kínai munkások dolgoztak a ki a cementes zsákok is egyenesen Kínából érkeztek. És úgy éreztem, hogy ez nagyon jól illusztrálta a helyzetet, vagyis azt, hogy Kína milyen módon segíti Angolát a, az infrastruktúra építésben. Nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy megépültek ezek az infrastruktúra elemek, és ezek hozzáadott értéket jelentenek Angola számára. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy vélemény készüljön az EU és Kína közötti kapcsolatokról. Egy olyan vélemény, amely pontosan leírja, hogy mi folyik most Kína és a fejlődő országok között. Beszéltünk már a nyersanyagokról, illetve a ritka földfémekről. És úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is vizsgálja ezt a kérdést, hogy hogyan tudjuk továbbfejleszteni Kínával a kapcsolatot, úgy, hogy ez mindannyiunknak megfeleljen. Hogyha azt tekintjük, hogy Angolában hogyan építették ezt a stadiont, nyilván cserébe koncesziókat kaptak, és amikor a feltételes segélyezésről beszélünk, akkor azt is látjuk, hogy Kína is elmozdult e felé a megoldás felé, és ez egy olyan téma, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartani a véleményben is, és sajnálatosnak tartom, hogy ebben a dokumentumban, amely előttünk van, egyelőre nem szerepel erről semmi. Az Intra bizottság véleménye beszél az EU és Kína közötti közvetlen kapcsolatokról, és úgy érzem, hogy elkölcsi kötelezettségünk az, hogy Kína és a fejlődő országok közötti kapcsolatot is megvizsgáljuk. Az előadás a vélemény készítőjével elé egyetértek abban, hogy szemléletváltásra van szükség. Kína nem csak fejlődő ország, a BRICS országok egyike, egy feltörekvő, erős gazdaság, és egyre fontosabb szerepet kap Afrikában. Szerintem ez kérdéses szerep, és az, előadás, az előadónak szeretnék egy kérdést is feltenni. A DEVE bizottságnak mely aspektusokat kell megvizsgálni? Szerintem pontosan a mi témáink hiányoznak a legjobban a véleményéből, Bernán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor én is hollandul folytatnám. Mindenki tartsa fenn a fülhallgatót, ha nem tud hollandul. Nagyon tömör véleményt írt Zahradél úr, ami dicséretes több szempontból, de azért volna néhány észrevételem. A parlament feladata az EU és Kína közötti kapcsolatok tekintetében azzal kapcsolatos, hogy a kereskedelem méltányos feltételekkel zajlik-e, illetve hogy milyen következményei vannak az EU, illetve a kínai népköztársaság állampolgáraira nézve, hiszen a fejlődésnek fenntarthatónak kell lenni, és a kereskedelemnek az állampolgár érdekeit kell szolgálnia. Ezzel kapcsolatosan sok mindent lehet mondani, például a szegénység csökkentése olyasmi, amiben jól teljesít Kína, nagy gazdaságról beszélünk, a világ második legnagyobb gazdasága csökken a szegények száma, de mégis nagy a kiegyensúlyozatlanság, vagyis nagyon nagy a különbség a város és a vidéki térségek életmódja között. Nyilván itt egyensúlyt kell találnunk, és a kínai hatóságokkal összefüggésben arról is gondoskodnunk kell, hogy nehogy egyfajta vákum jöjjön létre a folyamatban lévő projektek kapcsán. Hallottunk a ritka földfémekről, a nyersanyagokról, a méltányos globalizációról. Valószínűleg Kínát és az EU-t nem szabad versenybe engedni egymással, a kitermelés szempontjából, hiszen ez minden ország hátrányára volna, akik ezeket a nyersanyagokat felhasználják. Ami az úgynevezett kínai gulágot illeti, a laogai szó egy börtöntábort fed, kényszer ott 10-12 órában nagyon nehéz körülmények között szinte ellentételezés nélkül dolgoztatják az embereket, és nagy részt exportálják a termékeket Európába elsősorban. Az energiaágazatba, a fémmegmunkálási ágazatba, például parókákat is gyártanak, lehet, hogy nekem is szükségem lenne erre, de ez a kényszermunka olyasmi, ami lehet, hogy viccesnek tűnik, ahogyan varják a hajat a parokákba, de minden esetre ez kényszermunka, és minden ILO egyezménynek mond. Ezt a jelenséget nagyobb mértékben kellene figyelembe venni, mert ha olyan termékekről beszélünk, mint a csavarhúzók és egyéb termékek, mindenki örül neki, hogy olcsón vehet kalapácsot, fúrót, Úgyhogy az olyan fiúk, mint én, nagyon örülnek, hogyha ilyesmit beszerezhetnek olcsón, de hogyha tudnánk, hogy hogyan készítik ezeket, akkor lehet, hogy nem volna kedvünk ilyen olcsón megvenni ezeket, ezek dömpingárak, de ez a dömping a környezetvédelemre, a szociális jogokra is vonatkozik. Úgyhogy ez olyasmi, amit világossá kell tenni a jelentésben, és én mindent meg fogok azért tenni, hogy megfelelő módosító indítványokat is össze tudjak állítani, Görinc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak hogy megvédjem Záhradil urat, azt kell mondanom, hogy a véleményében nyilván korlátozta a mozgásterét az, hogy milyen terjedelemben dolgozhatott ezen a véleményen. vannak módosító indítvány, nyomtatványaink vagy előírásaink, és ezek is korlátozottságot jelentenek, de nyilván lesznek módosító elő módosító javaslatok, de ebben a kontextusban ez nyilván egy nagyon nehéz kérdés, az, hogy a kereskedelmi előnyöket, a kölcsönös előnyöket megkérdőjelezzük, ennek súlyos következményei lehetnek Másodszor pedig van itt egy olyan szempont, amit figyelembe kellene venni, és talán hasznos volna megemlíteni valamelyik módosító indítványban. Mégpedig az EU és Kína közötti kapcsolat megvizsgálása, illetve a jelenlegi válság okainak megvizsgálása. Nem szabad semlegesen foglalkoznunk az értékekkel, a G20 szak elértek valamit, az pedig a következő. Kialakítottak olyan kapcsolatrendszert, amelyben Kínához próbálnak fordulni az államadóság válság kapcsán, és megpróbálják növelni az a mentőöv alapot, és nem tudom, hogy nem gondoljuk-e, hogy megvan a veszély annak, hogy Kínától nyomást tapasztalhatunk. Kérdés, hogyha Kínától valaki kap gazdasági segítséget, akkor ugyanolyan szabadsággal fogadhatja a Dalai Láma látogatását a következő évben. Szerintem nem. a fegyverembargóval kapcsolatosan is problémák merülnek fel, és itt is az fog történni, hogy megpróbálnak majd hatást gyakorolni ránk. Mindig próbáljuk az európai értékeket érvényesíteni, és az európai modellt. És persze sok gazdasági nehézségünk van mostanában, egyre nagyobbak az államadóságok és úgy látom, hogy az megközelítésünk alapvetően megváltozott, és az, hogyha ilyen hatáskört adunk, ilyen hatalmat adunk Kínának, azt meg kell fontolnunk. Zakradil úr nagyon bölcsen beszél arról is, hogy fokozatosan le kellene építeni a fejlesztési együttműködési politikát. Szerintem nem kell nagyon gyorsnak lenni ebben. Politikai dialógusra van szükség ebben, hiszen Kína nagymértékben felszámolta a szegénységet gazdasági fejlődésének kötön, köszönhetően az országban, úgyhogy már nem Európának kell akár hitelleírással vagy más segélyezési formával ezt megtennie. És még néhány szót szólnék az előbb elhangzottakkal kapcsolatosan, vagyis hogy Kína globális méretű szereplővé vált, egy modellt épít ki. Remélem, hogy nem csak a delegált aktusokról kell majd beszélnünk, hanem a stratégiai prioritásokról is tudunk szót tejteni, amelyeket kívánatosnak találunk. A jelentés sem való munka lezárása az aggájainknak nyilván még nem fog véget vetni. Svensson úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól tartok, hogy a tolmács készüléket, a fülhallgatót meg fenn kell, hogy hagyják, mert én svédül fogok most beszélni, ami még kevésbé elterjedt, mint a holland. Kínával kapcsolatban rettenetes dolog lenne, hogyha kereskedelmi politikában, illetve más területeken nem tárgyalnánk a polgári szabadság jogokról, illetve az emberi jogokról. Észak-Afrikához hasonló helyzetet eredményezne ez, ahol a gazdasági kérdések például Líbiával az emberi jogok fölé tornyosultak. És vannak természetesen közös érdekek, értékek, és most, hogy kitörtek a lázadások, a rendszerváltások, megváltozott a helyzet. Kína ugyancsak előfordulhat, hogy a jövőben nem lesz olyan hatalmas gazdaság, mint aminek ma tűnik. Tehát Kínát, illetve Afrikát tekinthetjük párhuzamosan. Elképzelhető, hogy Kína afrikai tevékenységével többet foglalkozunk, mint hogy Afrikában mi történik. Nem állíthatjuk le a kereskedelmi kapcsolatokat Kínával, de nem tekinthetünk el attól sem, hogy Kína diktatúra, ahol elnyomják a népet, ahol a kényszermunka adja a gazdasági növekedésnek a hátterét. Tehát ezt nem tűrhetjük el. Akármilyen szerződést, megállapodást is kötünk. A bizottság Las Granvalt és Lenils Jonker Jakobsen úr képviselik a tanácsot, most a tanács, illetve a bizottság kapja meg a szót. Nils Ongajáros a neven, és Lars előtt szeretnék hozzászólni. Igazából sok egyebet nem mondhatok, mint ami már elhangzott itt a vita során, és természetesen nyugtázok az elhangzott fontos dolgokat, észrevételeket, és várjuk majd a jelentést, amikor elkészül. Tehát jelen pillanatban csak nyugtázok ezeket a szempontokat. Köszönöm. Nincsen további észrevétel a mi részünkről sem. Elnök, emlékeztetnék akkor arra, hogy november 10-e dél a módosító indítványoknak a benyújtási határideje, és most eh, Szára Lils úr kapja meg a szót, amennyiben kéri. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az elhangzott észrevételekért. Úgy gondolom, hogy széles körű konszenzus alakult ki, legalábbis ez a benyomásom. Széles körű konszenzus utal arra, hogy meg kell újítanunk kapcsolatrendszerünket Kínával. És a fejlesztési támogatások dimenzióját is, azt hiszem valamennyien egyetértünk ebben. Sok kiváló észrevétel hangzott el ezekben a témákban, illetve hogy a jelentésben milyen témaköröket kellene belevennünk. Kína bizonyos afrikai országok irányában határozottan érvényesíti az érdekeit, az emberi jogokat is megsérti, kényszermunkát alkalmaz, és e tekintetben nyitott fülekkel hallgatom az észrevételeket, illetve néhányan jelezték, hogy módosításokat is előterjesztenek majd. Bízom abban, hogy sikerül egy kompromisszumos véleményt kialakítanunk, amely elfogadható lesz a szakbizottság számára. Tehát még egyszer köszönöm szépen a rendkívül konstruktív észrevételeket. Nagyon értékes dolgok hangzottak el. És várom a további észrevételeket, reakciókat, és a jelzett határidőn belül köszönöm. Akkor a 14-es napirendi pont keretében. Norbert Neusser úr meglehetősen képlékeny jelentését fogjuk most megvizsgálni 2030-ig az energiaellátás kérdéskörében. Ez egy távoli jövő komoly kihívásokkal, energetikai, illetve éghajlatbeli fejlődésbeli gazdasági kihívásokkal terhes, és egy külső tanulmány készült erről a témáról a szakbizottság felkérésére. És szeretettel köszöntjük körünkben a három szerzőt. Eike Karola Dreblov, az egyik kutató, aki a berlini ökológiai intézet kutatója, Arno Behrens, energetikai főkutató az Európai Szakpolitikai Kutatóintézetnél Brüsszelben, és Glada Lán asszony pedig a londoni Chatham House kutatója, ő a harmadik ö, szerzője ennek a tanulmánynak, aki sajnos most nem tud itt lenni. Most elsőként Najszer úrnak adom át a szót, hogy mutassa be a jelentés lényegi pontjait. Sokan kértek még szót, kérem, hogy tartsák az idő rendet. Najszer úr 5 percet kap, és aztán pedig a szakértőké lesz 15 percre szó. Köszönöm szépen, elnök asszony is köszönöm a bevezetőt és amit tett. A bevezetőjének igaza van. Az energiához való hozzáférés nagyon fontos téma, és a jövőben egyre kritikusabb lesz a helyzet. Azt hiszem, hogy a milleniumi célokban is nem sokára megjelenik majd ez, hiszen az energia ellátás nélkül lehetetlen elérni ezeket a célokat. Én csak egy kis bevezetőt tartanék. Nagyon sok civil szervezet működik. Ezen a területen kitűnő munkát végeznek. A Practical Action és a Stockholm Environmental Institute, ha már kettőt kiemelhetnék, ez a két civil szervezet megmutatta, hogy vidéken is hogyan lehet lehetővé tenni az energiához való hozzáférést. Oszlóban néhány héttel ezelőtt volt egy ezzel kapcsolatos konferencia. Ennek az eredményei kitűnő együttműködést példáznak az Európai Bizottsággal. A háttérhez még hozzá tartozik, hogy a World Energy Outlook szerint 2011-ben körülbelül 1,3 milliárdnyi ember nem fér hozzá energiaellátáshoz, és 2,7 milliárdnyi azoknak az embereknek a szám, akik bioüzemanyagokkal kell, hogy főzzenek és fűssenek. Nagy részük a fekete afrikai övezetben lakik. Hagy mondjam el, hogy azért van szükség ezekre a példákra, mert néhány képviselővel ellátogattam az érintett területre, például Kenyába. A lakosság 18%-a csak áramellátáshoz jut hozzá, és vidéken ez az arány még magasabb. Ez azt jelenti, hogy nem tudnak megfelelően fűteni és főzni. Például a milleniumi céloknál az oktatás kiemelt szerepet kap. El kell, hogy mondjuk energia nélkül, ezen a területen is lehetetlenek az erőfeszítések, fény, áram, megvilágítás nélkül egyetlen gyerek sem tudja megcsinálni például a házi feladatait és lehetetlené teszi ez az egészségügyi központok munkáját is. A biomasszával való főzés egy hatalmas probléma, ehhez fa, faszén szükséges, ezeknek az elégetése pedig egészségügyi károkat okoz. Több mint egy milliárdnyi halálesetet jegyzünk fel évente, amelynek ez a kiváltóka. Az ENSZ közgyűlése 2030-ig megvalósítandó célként tűzte ki az egyetemes hozzáférést, és 2012-ben lesz egy ezzel kapcsolatos közleményük. Úgyhogy ez a téma továbbra is kell, hogy szerepeljen a DEVE napirendjén. Az EU-ban Hál' Istennek ezt a témát a jövőbeni fejlesztési politika prioritásaként ismerték el. Az én jelentésemnek a fő elvárásai az, hogy a tagállamok írják alá az ENSZ-nek a nyilatkozatát 2030-as céljait támogassák. A bizottságot felszólítjuk, hogy kis decentralizált, megújuló erőforrási központokat állítson fel, hogy az emberek számára, különösen vidéken elérhető legyen az energiaellátás. Eddig főleg az AKC energia eszközeivel hatottunk a célok érdekében. Ez központi célkitűzés volt. Ez a 2014-es költségvetésben is megjelenik, és ott is prioritásként szerepel. A bizottság évente benyújt egy megbízható jelzőkkel ellátott jelentést, és ez monitorozza azt is, hogy az EU milyen pénzügyi szerepet vállal. Hatékonyabb energiaforrások, ez is nagyon fontos ahhoz, hogy az Európai Beruházási Bank és más beruházási bankok politikája, amelyek sajnos nem kis decentralizált projekteket támogatnak, javítást érjenek el, hiszen ez a jövője ennek a szektornak, és erre jobban kell koncentrálni a bankoknak az egyetemes hozzáférés a Rio 20-as konferencián is szerepet kell, hogy kapjon. És, hagy hangsúlyozzam, 2015-től, amikor a milleniumi célokat újra definiáljuk, akkor az energiánhoz való hozzáférést is felvegyük ide. Egy tanulmányt készítettünk erről. Én azt gondolom, hogy tartalmilag kötődik ez az én jelentésemhez. Hagy idézzek ebből a jelentésből, ez egyértelművé teszi, hogy ugyanaz a célja a tanulmánynak. A tanulmány azt mondja, hogy az EU a kis, decentralizált, megújuló energiaforrásokat támogassa, és a kormányok kapacitásépítését. Én csak csatlakozni tudok ehhez. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak. Más területen kritizáljuk a bizottságot, ezen a területen kitűnő munkát végeznek, és várom a megjegyzéseiket. Köszönöm. Merci. Donc la parole est... Köszönöm szépen. Most átadom a szót a szakértőknek, akik ketten negyed órát kapnak összességében, és osszák el egymás között a kívánt módon ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Noizer úrnak és a bevezető szavakat. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatjuk itt a tanulmányunkat. Neuser úr jelentése keretében teljesen egyetértek önnel. Valóban számos következtetést mi is osztunk, illetve a, az előadásom keretében megfogalmazódik az önök által említett számos pont, tehát így rövidebben fogalmazhatok. Három intézet, öt szerzője vett részt a munkában, az Európai Szakpolitikai Tanulmányok Központja, az én intézetem, Dreblov asszony a Berlini Ökológiai Intézetet képviselte, és Gléda Lán a Chatham House részéről vett részt ebben a munkában. Ő sajnos most nem tud itt körünkben lenni, de majd én bemutatom az eredményét. Öt főpontot emelnék ki, amely a tanulmánynak a struktúráját is jól eh, fémjelzi. Egyrészt a szegény és fejlődő országok energiához való hozzáférése, szubszaharai Afrika, illetve India vonatkozásában, és aztán a különböző fejleményeket, eh, folyamatban lévő projekteket, beruházásokat szeretnénk górcső alá venni. Ejke, a megújuló energia kérdéséről beszél majd, illetve a nagyobb beruházásoknak az ügyéről, és aztán az energiaellátás pénzügyi háttere következik, majd megfogalmazzuk a következtetéseket, illetve az összefoglalás következik. Először is nézzük az energiához való hozzáférés fogalmának a meghatározását, mert ezt használjuk a tanulmányunkban. Itt a tiszta, megbízható, megfizethető energiához való hozzáférést értjük ez alatt a fogalom alatt. Fűtés, világítás, távközlés, illetve egyéb termelő felhasználási célokból. Három terület jelenik e- meg. Az egyik kérdés, hogy milyen igénybevevők a háztartások, illetve az intézmény igénybevevők és üzemek jelennek meg. Aztán a szénhidrogén, megújuló energiaforrások, elektromos áram, aztán a három ellátó hálózat és a hálózattól elválasztott megoldások tárgyalandók több különböző területen. És az energiához való hozzáférés azért nagyon fontos, mert nem csak sokan vannak elzárva az energiaforrásoktól, hanem olyan területek is vannak, ahol hozzáférhető ugyan az elektromos áram, de nem állandó, megbízható jelleggel, és ez a termelést, az oktatást és egyéb területeket is veszélyeztet. Tehát a hozzáférhetőség, a megbízhatóság és a megfizethetőség kell, hogy a figyelmünk középpontjában álljon. Miért ennyire fontos az energia elérhetősége? Számos fontos vonatkozást kell tekintetbe vennünk. Az ezredfordulós fejlesztési célokat ez talán a legfontosabb, nem tudjuk elérni anélkül, hogy az elektromos áram hozzáférhetősége, illetve a fűtő anyagok, a tiszta fűtőanyagok elérhetősége meg ne valósuljon. Három fontos dolgot említenék az előadóval összhangban 1,3 milliárd ember még nem rendelkezik elektromos árammal, és 1,1 milliárd közülük vidéki területeken lakik. Tehát ez egy vidéki eh, probléma. Aztán a Szaharán túli Afrika rendelkezik a legkisebb áramellátottsággal. Mindössze 13%-a a népességnek rendelkezik elektromos árammal. Kenya elhangzott már példaképpen, aztán a Kongói Demokratikus Köztársaság a másik, ahol csak 11% a lakosságnak rendelkezik elektromos árammal. Ezen érdemes elgondolkodni. És végül fontos kiemelnünk, hogy még ahol elérhető is az áram, komoly problémát jelent, hogy nem megbízható az áramellátás, és gyakori a kimaradás. A szaharán túli területeken például a számítások szerint az átlagos kimaradások három hónapi áramellátást jelentenek éves szinten. Tehát 12 havi áramból átlagban 3 kimarad összességében. Ez évi 7%-os GDP veszteséget okoz. Ami pedig a tiszta fűtő eh, energiaforrásokat illeti, 2,7 milliárd ember döbbenetes módon nem fér hozzá ezekhez biomasszát, illetve eh, faágat, trágyát, leveleket használnak többek között, és itt a probléma ismét főleg vidéken jelentkezik, de ez szélesebb körben elterjedt probléma. India, illetve Ázsia általában, és a Szaharán túli területek is erősen érintettek. Az energiaügyi prognózis azt mutatja, hogy a jelenlegi szakpolitikákat tekintetbe véve 2030-ig a szokásos megközelítés azért nem elégséges, mert 2030-ra egy milliárd embernek továbbra sem lesz árama, és 2030-ra szintén 2,7 milliárd ember nem rendelkezik majd tiszta fűtési lehetőséggel. Tehát az áram iránti igény az meghaladja a kapacitás növekedést, tehát nem javul 2030-ig a hagyományos megközelítéssel a helyzet. Az a jó hír ugyanakkor több forrás arra mutat, hogy az egyetemes áramellátás lehetséges. Itt egy visszatekintő összehasonlításban azt ábrázoltuk, hogy a háztartási áramellátás hogyan terjedt, hogyan nőtt. Tájföld például, itt a világos kék vonal azt mutatja, hogy a 80-as, 90-es évek között igen meredeken növelte az áramellátottságot, és más területek is komoly javulást mutatnak amennyiben ezt prioritásnak tekinti a kormány. Tehát alapvető Brazília-Kína példáján, hogy az állami részvétel nagyon fontos ebben. Nem mind olyan gyorsak, mint Tájföldön, általában három évtizedet szokott ez jelenteni, hogy széleskörű áramellátás valósuljon meg. Különböző költségforrások alapján 36, 20 48 milliárd euró eh, per év ennek a költsége 2030-ig, és ezt az állami szféra kell, hogy nagy részt állja, és az elektromos áramhálózat kiépítése lesz a legnagyobb összetevő ebben. A sűrűn lakott városi területeken a hálózatépítés a leghatékonyabb, vidéken viszont a nem központi hálózatra kapcsolt megoldások jelentik a kiutat aztán az áramtermelés sok esetben szénhidrogén alapú, és több mint 90%-ban megoldható megújuló energiaforrásokból a nem központi hálózat alapján működő áramellátás. Az üvegházhatású gázok hatása, amennyiben egyetemes lesz az áramellátás, elhanyagolható mértékű, még akkor is, hogyha a széndiokszid kibocsátást is tekintetbe vesszük. És a, az LPG, a széndiokszid intenzív területet jelenti, de ezzel együtt sem nő jelentősen a széndiokszid kibocsátás. A 80-as, 90-es évek során komoly fejlődést mutattak a hálózatok, de szabályozás, illetve állami részvétel hiánya miatt nem elég gyorsan fejlődött a hálózat. Nem tudott bővülni a hálózat a szegények elérésével. És az energiaszolgáltatások terjesztése az, amiről itt szó van, nem egyszerűen csak hálózatot kell építeni. Innovatív finanszírozási lehetőségek kell találni, és műszaki képzést, illetve a szabályozó hatóságoknak a kapacitás fejlesztését igényli ez. Nagyon fontos a fenntarthatóság és megismételhetőség a kisméretű áramfejlesztők esetében, illetve a kis és középvállalkozások ellátásában. A folyamatos beruházásokról, projektekről a, az egyes mellékletben olvashatnak bővebben. A méret alapján, illetve a finanszírozó, a partnerek alapján besoroltuk ezeket, és az alkalmazott technológiák és a régiók szerint is csoportosítottuk őket. Vannak ezek között nemzeti szinten eh, megvalósuló projektek. A tanulmányunk három eset tanulmányt is bemutat, különböző finanszírozási modellek alapján. Jó nagy részt állami támogatásokra támaszkodnak, de a kereskedelmi összetevés egyre fontosabb, mert egyre erősödik az érzés, hogy még a kis jövedelmű csoportok is meg tudják fizetni a fejlesztés egy részét. Fontos, hogy az üzleti modellek fenntarthatók, megismételhetők legyenek a közösség részvételével, illetve a helyi körülményekhez alkalmazkodó beruházások révén. Most pedig egy-két szeretném megkérni, hogy a megújuló energiaforrásokról szóljon röviden. Sorry. Sorry. So I will give a note. Egy áttekintést fogok adni a megújuló energiaforrásokról, a modern ellátósról, tehát nem biomassa, bioenergia, hanem modern források. Először rá akarok mutatni a környezeti hatékonyságra, energiafüggetlenségre, hiszen ezek helyi források, és így versenyképes áron elérhetőek. Pozitív hatásuk van az egészségre. Ezen kívül védik a környezetet, hiszen üvegház hatást okozó gázokat nem bocsátanak ki, és nem szennyezik a vízforrásokat. Tehát Kis mértékben a vidéki hálózatba be nem kapcsolt háztartások fő forrása lehet. A fő kihívások. A jogszabályok és a piaci környezet. Hogyha a hálózatról beszélünk, gyakran monopóliummal kerül szembe a magánbefektető. néhány ország fix tarifákat vezetett be, például a decentralizált források keretében támogatják azokat a közösségeket, ahol nincs megfelelő pénzügyi energiaforrási donorokra van szükség, civil szervezetekre, vagy ezt a költséget hosszabb időre kell elosztani. Aztán az energiaellátáshoz szükséges háttérpiac, hogyha nincs háttérpiac, akkor a fenntartást és a javításokat nem lehet elvégezni, hiszen az ellátottak nem férnek hozzá a szükséges technikai felszereltséghez, és természetesen nagyon fontos, hogy a helyi közösségeket is be kell vonni, és tájékoztató kampányokat kell szervezni. A fenntartást a helyi lakosság végezheti. Uh, Végül az ivóvízellátás, a bioenergia hordozók hatása a vizekre, az attól függ, hogy miféle növényeket használnak bioüzemanyagként. A, ezeknek a termesztése, például a cukornádé nagyon vízigényes. Aztán a víz minőségét illetően a rovarírtókkal való permetezés kihathat a vízminőségre. De hát ez nyilván a mezőgazdasági kultúráktól függő. Aztán a vízenergia, illetően a gátak építése nem nagyon befolyásolja a természeti környezetet, de itt szükséges az oxigén szint biztosítása és a hulladék kiszűrése. A mezőgazdasági használat azonban kihathat a helyiek vízhasználatára is. Köszönöm, most pedig hagyd mondjak néhány szót finanszírozásról. Egy, egy perc. Hát, mondja az elnök, sajnálom, de több mint 15 percet használtak fel, de két perce van még. Ami a fejlesztési segélyeket illeti, 7 milliárd dollárt költünk a támogatásra évente. Az EU segényújtásban mások a szereplők, itt a koherencia és a streamlining. Ezek kellenének, hogy legyenek a prioritások. Az EU segélyek 20%-át kezeli csak a bizottság, tehát a jobb hangolásra szükség van. Össze kell hangolni az EU-s költségvetést mindenféle segélyszervezetek segélyeivel. Az EU segélyek főleg nagy projektekre koncentrálnak, és a helyi megoldásokat figyelmen kívül hagyják. Tehát kis mérvű projekteket kellene támogatni inkább. Végkövetkeztetés, a politikai akarat elengedhetetlen, a jogi keret. Nincsen egységes megoldás, a helyi körülményeket kell figyelembe venni, és a helyi közösségeket be kell vonni a projektfejlesztésbe. A prioritás a decentralizált, hálózaton kívüli megoldásoké kell, hogy legyen. Az ajánlásunk az EU jobban koncentráljon a megújuló energiaforrásokra, és a fenntartható megújuló energiaprojekteket be kell vonni a nemzetközi tárgyalásokba, hiszen az ENSZ-nek is ez a kiemelt témája jövőre. Nagyon fontos a legjobb gyakorlatok cseréje hiszen ezek elérhetők, és így egyéb projektekre is alkalmazhatóak lennek ezek a megoldások. Keller asszonyon szó. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes előadás volt. Read your recommendations and case studies and so on. Very interesting stuff in there. Tehát tényleg nagyon érdekes volt. Noizer úrnak az előadását, illetően ez egy nagyon jó jelentés. A zöldek részéről nagy részt egyetértünk önökkel. Decentralizáltság, megújuló energiaforrások, a vidék kiemelése. Mi csak kiegészítenénk még ötletekkel az önök elképzelését. But I also agree with what you said about that. De Egyetértek abban, hogy nagyon fontos, hogy miféle energiát használ az ember. Ezzel nem nagyon foglalkozik a jelentés. A zöldek részéről mi a megújuló energiaforrásokban, hiszen nem a fosszilis energiaforrásokban. Hiszen ha a fosszilis energiaforrásokkal hozzájárul az ember a klímaváltozáshoz, légszennyezéshez és így tovább. Ezen kívül a természeti környezet olyan károkat szenvedhet, hogy az embereket elköltözésre kényszerítheti. Az agri üzemanyagforrások, ez sem nagy segítség, bár biomasszát teremt, ez nem kedvező hatású az élelmiszer biztonság szempontjából. Ezen kívül a palagáznak a használata egyre jobban terjed, most, hogy a peak oil a kitermelése már gyakorlatilag leállt. Ezt szerintem jobban kellene hangsúlyozni a jelentésben. Szeretném hallani többet a jelentésben Tájföldről. Hogy lehet, hogy tíz év alatt ilyen nagy százalékos ugrást értek el? Ezen kívül most nem emlékszem meg, de van még egy ország, amely ekkorát ugrott tíz év alatt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Fjellner asszony. Köszönöm szépen. Nagyon tetszett nekem az előadás. Noizer úr, köszönöm a jelentését. Olyan fontos témákat fedett le, hogy én már nem sokkal egészíteném ki. Üdvözlöm, hogy hangsúlyozta, mindketten hangsúlyozták, a hálózaton kívüli megoldásokat, a mini hálózatokat, és a független megoldásokat. Az energiaszolgáltatásokat mindketten említették. Azt hiszem, hogy sokan megélték már azt a helyzetet fejlődő országokban, hogy a falu mellett halad el a kábel, de senki sem kapcsolódik rá, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a főzéshez, az információs technológiához és megvilágításhoz, energiához juthassanak az emberek. Egy dolgot megemlítenék, amit eddig nem mondtak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az energia hatékonyságra utaljunk. Különösen egy olyan közösségben, ahol limitáltak az energiaforrások, a lehető leghatékonyabban kell élni ezzel, hogy egy adott egységből, minden kilovatból több fényt állítsanak elő. Nem tudom, egyetértenek-e azzal, hogy a fejlődő országokat arra kellene ösztönözni, hogy hatékonyan használják az energiát. Because that means that um, uh, every kilowatt of electricity is, is, is used. Az energiát maximális mértékben ki kell használni. A multinacionális cégeket pedig ösztönöznöm kell arra, hogy ne lássák el energia dömpinggel olyan, ne lássanak el olyan termékeket, amelyek haszontalanok ebből a szempontból. Úgyhogy szeretném ezt viszont látni a jelentésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A bizottságnak adnám meg a szót. La parole, mon nom est Jean-Paul Julia. je suis le chef d'unité énergie à la DGDFCO. A gdf részéről szeretnék hozzászólni, és Neuser úr és az itt elhangzott értékelés fényében szeretnék a fejlődő országok energiaellátáshoz hozzászólni. Egészen röviden, csak annyit, hogy a változás menetrendjében megfogalmazódik az energia prioritása. Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára az Energia Mindenki számára programban, és megfogalmazza ezt a prioritást. És a milleniumi fejlesztési célok részét képezi ez. Tehát emiatt konkrét értékelésünk is van ezekről a kérdésekről. Azután nagyon fontosnak tartjuk az energiaellátáson túl a hálózatok összekapcsolását, az infrastruktúrák együttműködését hangsúlyoznám azt is, hogy a központi fejlesztések helyzetét nyomon követjük, és a megújuló energiaforrások fejlesztését, felhasználás szélesítését támogatjuk. Úgy látjuk, hogy pozitívan alakul a helyzet. Nő a fogyasztás ezen a téren, és ez környezetkímélő Még két további kérdést hangsúlyoznék. Az Európai Bizottság a maga megközelítésében nem a technológiára helyezi a hangsúlyt, hanem a megújuló energiaforrásokra és a kezdeményezésekre a megújuló energiaforrások felhasználásában, a beruházásokban. 48 milliárd dollár, nagyon komoly összeget jelent, és ez a magánszektor részéről igen komoly fejlesztéseket eredményez. Tehát fontos a magánszektornak a részvétele az állami támogatás mellett. Hangsúlyosan szerepel a dokumentumban is, hogy mennyire lényeges az áram központi elérhetősége. 20-30 százaléka az energia mennyiségnek valahol elvész a hálózatban, és Afrikában például nagyon komoly vízerőmű lehetőségek vannak még, ezeket is ki kellene használni. Ez lényegesen kisebb környezeti károkkal jár, mint a szén erőműveknek a létesítése. Abból az elvből indultunk ki, hogy a támogatást igénybevevő országok számára nagyon fontos ez az ügy, és a fejlesztéseket így kell majd tekinteni. Köszönöm szépen. Elnök, megadom a szót ismét a szakértőknek, hogy válaszoljanak az elhangzott észrevételekre. Végül pedig Neuser úr kapja meg ismét 5 percre a szót, hogy lezárja ezt a témát. Tehát önök is, szakértők 5 percet kapnak szintén. Thank you very much for your comments and questions. Köszönöm szépen a megkérdéseket és a kérdéseket. Ami Tájföldöt illeti, nem specifikusan Tájföldöt vizsgáltuk meg, inkább Indiát és Szahara-tól délre fekvő országokat. De azt látjuk, hogy Tájföldön a nemzeti prioritásoknak részét képezi a hozzáférés célokat tűznek ki, és erőforrásokat rendelnek hozzá. Ez alapvető fontosságú, és természetesen ehhez kapcsolódnak a makroökonómiai fiskális politikák is, illetve a helyi közösségeket motiválják, hogy hosszú távon bevonják őket a folyamatba. Ami a hatékonyságot illeti. Igaz, nagyon nagy szerepet játszhat a hozzáférésben, de szerintem például az akoszombó gánai gát példája jól példázza ezt. A Világbank támogatta a felújítását. Ez a hatékonyságot 31%-kal növelte. Tehát ugyanaz a gáz 31%-kal több energiát nyer ki. De ezek hatalmas projektek, és nem hatnak közvetlenül a vidéki népességre. Vidéken szerintem nem a hatékonyság a kulcskérdés, inkább maga a konkrét fizikális hozzáférés azt tanácsolták nekünk, hogy a hatékonyságra ne koncentráltunk annyira, mert ez már a létező projekteknél fontos. Itt inkább a hozzáférés a lényeg ennek a tanulmánynak. Ön említette az amerikaiak projektjét, legalábbis én úgy tudom, hogy ez inkább amerikai projekt, amit ön említett, Úgyhogy nem tudom, hogy mm, ez igazából hogy kapcsolódna ide, de ha rosszul tudom, kérem, javítson ki. Nem tudom, hogy Aike szeretnél hozzászólni valamit? Nos, valóban az Energy Star program az usa belüli program, de együttműködnek az EU-val bizonyos termékek esetében. Tehát mind az EU-ban, mind az USA-ban vannak ezzel kapcsolatos termékek, és ezzel kapcsolatban van EU-s jogalkotás is. Én nem arra utaltam, hogy a fejlődő országok vegyék ezt át, hanem azt mondtam, hogy a fejlődő országok maguk vegyék figyelembe, az energiahatékonyságot, mert az a veszély fenyegeti őket, hogy ugyanazzal a beruházással nem ugyanazt a hasznot kapják vissza. Tehát ez egy olyan veszély a fejlődő országok számára, hogy például cégek, amik légkondicionálókat gyártanak, a rossz minőségű termékeket elszórják a fejlődő országokban, a nagy energiafelhasználásúakat mert az EU-ban ezek már nem felelnek meg a normáknak például. Tehát csak hangsúlyozni akartam volna, hogy ne csak az ellátást, hanem a felhasználók tájékoztatását is emelj ki. Hogy ugyanaz az energia mennyiség sokkal tovább is kitarthat. Noizer úr? Igen, én is köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek. Én úgy gondolom, hogy a többség egyetért a jelentéssel. Köszönjük a megjegyzéseket. Én följegyzem ezeket. Hogy emeljem ki a fő pontokat, többek között a hatékonyságot is. Tiszta, megbízható, megújuló, decentralizált és társadalmilag felelősségteljes, megfizethető energiaforrásokra van szükségünk amit rendelkezésre bocsátunk, de megfizethetőnek kell lenni, hogy az emberek ezt igénybe is vehessék. Hiszen az energia túl van árazva jelenleg. A kormányokkal amelyekkel tárgyalunk, velük szemben hangsúlyozni kell, hogy biztosítaniuk kell az energiához való hozzáférést. A magánszektor jelentőségét hangsúlyozta a bizottság. Hogyha 20%-ot fednek le a kormányprojektek, az azt jelenti, hogy 80%-a a projekteknek magánkézben van. Tehát itt a lehetőségeket még ki kell aknázni. Ezen kívül a hozzáférés területén a milleniumi célokat módosítani kellene megfelelően, különösen 2015-től kezdve, és nagyobb erőfeszítésekre van szükség, az egyik szakértőnk azt mondta, a business as usual az nem elfogadható, nagy erőfeszítéseket kell tennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig november 16-a dél a módosító indítványok beadásának határideje. Tehát november 16-12 óra. És december 8-án szavazunk. Most pedig áttérünk a 15-ös pontra. Birgit schnieber jelentése, egy jelentést állított össze a BRIC országokra és más felemelkedő hatalmakra vonatkozó uniós külpolitikáról. Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika tartoznak ide. Ez egy olyan kérdés, amely nem csak a fejlesztési együttműködést illeti, hanem a külszolgálatot is. Így aztán szeretném megadni a szót Schnieber Jastram asszonynak. Kérem, mutassa be a jelentését. Egyébként most köszönöm, hogy a szakértőknek, akik éppen elhagyják a tármat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió és a brit országok kapcsolata. Szerintem egyértelmű mindenki számára, hogy ez kiemelt fontosságú. Például Németországban volt egy közvéleménykütetés, 97%-a megkérdezetteknek azt mondta, hogy Kínának kiemelt jelentősége van, mint kereskedelmi partnernak, és 91% Kínát megnevezi befektetőként is. Ez egy globális kihívás, különben nem beszélnénk itt róla a Deveszak bizottságban. 76% Kínát partnerként tekinti a globális problémák megoldásához. Itt mindig újra és újra szóba kerül ez a téma. Sajnos stratégiai partnerségek még nem jöttek létre a BRIC országokkal. Ez nem egy blokk, ez egy hálózat. És adhok módon bizonyos kérdésekben egységes álláspontot képviselnek. Ezért kezeljük őket így egy egységként az EU részéről, de azt már látjuk, hogy egységes politikát nem folytathatunk. Itt inkább azt kell beazonosítani, hogy milyen területeken működhetnénk együtt. Tegyük fel a kérdést magunknak. A jövőben hol legyen a súlypont? Az európai értéke kiterjesztésén, vagy az együttműködésen, például Kínával. Egy dolog egyértelmű, a BRIC országok közül sokan lépésenkénti megközelítést alkalmaznának, nem akarnak egyszerre elfogadni nemzetközi normákat, nem akarnak szerződéseket aláírni. Így aztán számunkra nagyon nehéz a kérdés. Elmélyítsük-e az együttműködést, vagy jobban őrizzük az EU-s értékeket? hiszen akkor az együttműködés nehézségbe ütközik majd. Sokat ígérő ez az együttműködés, ez nyilvánvaló. Például az étszelleni harcban, a költségvetés kiegészítésében, a kutatási projektek területén. Ha el akarjuk mélyíteni az együttműködést, vagy jobban akarunk koordinálni, akkor a jövőről is beszélni kell, hogy a milleniumi fejlesztési góloknak mi lesz a hatása. Kedves kollégák, ugye ismerik ezt a problémát, mivel nem volt elég helyem, ezért csak néhány módosítónak adhattam helyet. Nagyon sok kérdés felvetődik itt még háromoldalú együttműködés, a jobb makroökonómiai aspektus kiemelés, a normák betartása, a vállalati felelősség, külpolitikai kérdések. Mi a kérdés az EPSA és a BRICS között? Ehhez tanulmányokra lenne még szükség, hogy a BRICS-et például az oktatási anyagba is bevegyék. Természetesen a tagállamok bevonása is nagyon fontos. Nagyon hálás vagyok önöknek, hogy javaslatokat tettek. Alapvetően azt gondolom, a BRIC országok felemelkedése, a világrend megváltozása egy hatalmas kihívás, de nagy esély is lehet. Nekünk kell dönteni, de ne halasszuk el ezt a lehetőséget. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est à madame. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést is. A jelentés nagyon jó kezdet, és nyilván majd jönnek a módosító indítványok, túllépve az egyoldalas megszorításon. Úgy tudom, hogy még mindig hiányzik, vagy alulbecsülték a jelentésben az olyan területeket, ahol alapvető jelentőségű az együttműködés, például az éghajlatváltozás, diplomácia, technológia, átadás, fenntartható energia, források, a Szocioplusz folyamat, stb. És ezért úgy gondoljuk, hogy erősebben kellene megfogalmazni a társadalmi, szociális, illetve környezetvédelmi elvárásokkal kapcsolatos fokozottabb követelményeket. Tudom, hogy sokan nem kedvelik ezt a szabadkereskedelmi egyezményekhez való kötését, de úgy gondolom, hogy ez tükrözi az európai értékeket. El kell gondolkodnunk a BRICS országokkal való együttműködésről, különösen a hatékony multilateralizmus összefüggésében, vagyis hogy több oldalú fórumokat dolgozzunk ki a globális kérdések megválaszolására, és ezeket a multilaterális fórumokat használjuk ki inkább, mint a kétoldalú tárgyalás eszközét, és inkább több oldalú tárgyalásokat folytassunk, mint hogy csak a kétoldalú kérdésekre próbáljunk választ adni. Mindezeken túlmenően a BRICS országok a globális gazdaság intézményeinek megreformálásában is összebb repet kaphatnak, mint a Bretton Woods, stb. A BRICS országok és a fejlődő országok is részt kell, hogy vállaljanak ezekben a folyamatokban. a segélyek hatékonyságával kapcsolatos magas szintű fórum összefüggésében is fel kell használnunk ezeket az eredményeket, hogy pontosabban értsük a fejlesztési politika és a segélyek hatékonyságának összefüggéseit. Tudjuk, hogy nehézségek merülnek még mindig fel, és az EU nem szabad, hogy úgy használja ezt, a vonakodást, hogy ez legyen egy kifogás a saját kötelezettségvállalásaink nem teljesítésére, hanem vonjuk be ebbe a folyamatba a BRICS országokat, rámutatva arra, hogyha mi ezt várjuk tőlük, akkor cserébe mit adunk, például a nemzetközi pénzügyi intézményekben nagyobb beleszólást. Ezeken minden kell gondolkodnunk, hogy mi legyen a legszerencsésebb megoldás, a nemzetközi elismerés és a nemzetközi eh, szerepük nagyobb súlya tekintetében Berman úr következik. Nagyon röviden. Az árnyék előadó Kesmen úr nincs itt, és csak annyit szerettem volna elmondani, hogy amikor hallottam erről a jelentésről, az merült fel bennem, hogy 99%-ban egyetértek a megállapításaival, talán annyival egészíteném ki, hogy nincsen ok arra, hogy féljünk, tartsunk ezektől az új feltörekvő gazdaságoktól. Lehet, hogy ezek már most nagy gazdasági nagyhatalmak, versenytársak, de ügyfelek is, vásárlók is, tehát üzleti partnerként, kereskedelmi partnerként kell tekintenünk őket, nem pedig riválisként ebből előnyt kovácsolhatunk, hogyha Kínát, Indiát és a többi országot kereskedelmi partnerünké tesszük. Brazília más fejlesztési napirendel rendelkezik, mint például Oroszország vagy India, tehát különbségek vannak az ő megközelítéseik között, úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e őket egy kalap alá venni? Öt olyan gazdaságról beszélünk, amelyek egyre jelentősebbek méretüket tekintve, de ettől még nem szabad azonosként kezelnünk őket. Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, van-e mondani valója? Oui. Good afternoon. I introduce myself. Köszönöm, én szeretnék bemutatkozni. Andrea Manyé vagyok, szakpolitikai koordinátor a bizottság külügyi szolgálatának szakpolitikai főosztályától. Először is nagyon szeretném üdvözölni az Európai Parlament kezdeményezését, hogy jelentést készüljön erről a témáról. Ez egy elsősorban stratégiai jelentőségű kérdés, és azt is üdvözlöm, hogy az Európai Parlament meghatározta és pontosan határozta meg a legfontosabb elemeit ennek a vitának, hangsúlyozva a legrelevánsabb alapelveket, amelyeket elsősorban kell figyelembe vennünk a BRICS országokkal való kapcsolattartásban, mégpedig a rugalmasság követelményét. A rugalmas megközelítés, amint az elődöm is említette, ebben különbséget kell tenni a megkülönböztetésekben, ezért van szükség a rugalmas megközelítésre, illetve integrált megközelítés szükséges, figyelembe véve, hogy a feltörekvő piacok valósága nagyon komplikált, nagyon komplex, és bizonyos mértékig ezek még mindig fejlődő országok, viszont egy másik szempontrendszer alapján igen dinamikus gazdaságoknak számítanak, jelentős technológiai szereplők, figyelembe kell vennünk a kulturális és szabályozási szempontokat is. Integrált megkülön, megközelítésre van szükség, ez alapvető jelentőségű. És a harmadik alapelv, hogy előretekintő, hosszú távú gondolkodást sajátítsunk el, ezekkel az országokkal való kapcsolattartásunkban, hiszen a kapcsolattartás a jövőnkbe való befektetést is jelenti. És azért nagyon fontos, hogy ezt az új valóságot megértsük, felvállaljuk. Ez már most, ezek az országok már most jelentős nemzetközi szereplők, és nagyon hatásosan érvényesítik érvény, érdekeiket multilaterális és globális kérdésekben is. Beszélek például az ENSZ szerepéről, a G20-ban betöltött szerepükről, ahogyan a közelmúltban is kiderült, illetve a dél-dél együttműködésben, illetve a regionális csoportosulásokban betöltött szerepükre. Nagyon fontos, hogy az országokkal, ezekkel a partnerekkel való kapcsolattartásba megfelelő erőforrásokat fordítsunk, dialógust tartsunk fel velük, ismerjük fel az értékeiket, amelyek mások lehetnek, mint a miénk, de ez a párbeszéd valós többletértéket szolgáltathat. Van természetesen egy modellünk, amely nagyon érdekes lehet számukra is, van egy olyan szabályozási keretünk, egy olyan közösségi vívmányrendszerünk, amely érdekes és értékes lehet a számukra. De arra is szükség van, hogy bevonjuk őket a globális kérdések tárgyalásába. Az előző felszólaló említette az éghajlatváltozást, a környezetvédelmi kérdéseket, a közlekedési energiahatékonysági kérdéseket. Ezek mind olyan kérdéskörök, amelyek a G20-ak éreklődési körébe tartoznak. Zárószóként pedig elmondanám, hogy igazgatónk, Lefle úr bemutatta az Európai Külügyi Szolgálat hivatalos álláspontját a BRICS országokkal kapcsolatosan, illetve az AFED bizottságban fogja majd bemutatni, úgyhogy ő sokkal inkább olyan helyzetben lesz, hogy az Európai Unió hivatalos álláspontjáról is beszámolhat ebben a témakörben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Schrivner úr. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, hogy elmondták a véleményüket, és csak visszatérnék egy észrevételre. Egyetértünk, hogy nagyon fontos az európai értékek prioritásként való kezelése, de legyünk nagyon körültekintőek, amikor más kultúrákkal kerülünk kapcsolatba. Lehet, hogy arrogánsnak tekintik a mi viselkedésünket, vagy az értékeink képviseletét. A direkt kritika nem biztos, hogy mindig a legjobb megoldás. Hosszú távú célokat is szem előtt kell tartanunk, illetve hosszú távú fejlesztési szempontokat, lehetnek olyan országok, amelyek még nincsenek olyan fejlettségi színvonalon, mint mi, és ezeket a tényezőket figyelembe kell venni. Äh, äh, führt und wirklich auch unterschiedliche Nagyon fontos az őszinte és nyílt vita mindenkivel, és, és tekintetbe kell vennünk a különböző álláspontokat. Nyilván azt is biztosítani kell, hogy az európai értékek érvényesüljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm emlékeztetném önöket a határidőre, mégpedig a módosítók benyújtásának határidejére november 11-e dél, és december 5-én lesz a szavazás. Nézzük a következő napi rendi pontunkat, ez a 16. pont. Izabella Lövin jelentése a halászati partnerségi megállapodása előírt halászati lehetőségekről és pénzügyi hozzájárulásról. Meg is adom Izabellának a szót, ő a halászati egyezményekkel kapcsolatos legfontosabb szakértőnk. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Igen, én is szeretnék még egy halászati megállapodásról szólni, amelyet az Európai Unió fejlődő országgal köt. Guinea-Bissau talán a legfejletlenebb ország világon, kétharmada a háztartásoknak szegénységi küszöb alatt él. Súlyos adóssága van az országnak, de a World Bank még nem vette be adósságmentesítési programokba. És a nemzeti jövedelem 31%-a külföldi támogatásokból származni. Ezért a halászati előforrások nagyon fontosak az ország számára, amelynek tengeri felségvizének területe kétszerese a szárazföld területének, és különböző kisebb, nagyobb testű halak, tonhal és rákok alkotják a halászati erőforrásokat. és még nem is vettük figyelembe a túléléshez szükséges halászatot, illetve hogy a helyi lakosság számára a táplálkozásban is fontos szerepet játszik, mint fehérje a hal és a halászati termékek. A Bissau-Ginai köztársasággal kötött jegyzőkönyv 2010. júniusában lejárt, és az új jegyzőkönyv 16-án, június 16-án lép életbe egy évre. Az új jegyzőkönyv nem módosítja a halászati lehetőségeket, amelyeket az Európai Unió számára biztosítanak, és a, az előző jegyzőkönyvvel azonos összegről is szól, 7 millió 500 ezer euró a jegyzőkönyv élettartama alatt. 37 tonn halhalász hajót ír elő a jegyzőkönyv, illetve néhány egyéb hajót. 8,8 8800 tonna a hasznos kapacitása ezeknek a hajóknak. 4 millió euró a halászati erőforrásokhoz való össze, hozzáférés ára, és 2,5 millió euró egy másik keret, egy fejlesztési forrás, amit a bissau gineai erőforrásokra kell, halászati erőforrásokra kell fordítani, illetve az egészségügyi ellátás javítására. Az európai közösség által fizetett összegből 35% célja a halászati ágazat támogatása, a helyi halászat támogatása. Volt egy értékelő tanulmány a halászati megállapodással kapcsolatosan, amely elismer te, hogy az EU számára a költség, hat, költség haszon arány viszonylag előnyös, és Bissau Guinea számára pedig a költségvetés 7,3%-a alapot jelenti, vagyis nagyon fontos ez az ország gazdasági stabilitása szempontjából. Az értékelő jelentés arról is beszél, hogy bizonyos szabályok nem érvényesülnek, vagy legalábbis nem a legteljesebb mértékben. Például nagyon sok nagy mennyiségű hal selejtezés történik, különösen a garnélarák esetében. Sokszor az EU hajói nem felelnek meg a jelentéstételi kötelezettségeknek, vagyis nem jelentik le belépéskor és kilépéskor a határvizeken, hogy milyen mennyiségű halat fogtak. Az EDF regionális fejlesztési programjaival vannak szinergiák, ez pozitívum. Az export értékelés elismeri, hogy a megállapodás alapján az EU és a Bissau-Ginai köztársaság hatóságai politikai párbeszédet tudnak folytatni, és nem működik túlzottan jól jelenleg a halászati ágazat, de nagyon fontos része mindez a helyi gazdaságnak, és fenntartja az ország makroökonomiai stabilitását. Az új jegyzőkönyvben vannak rendelkezések a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről, és arról, hogy emberi jogi szabályok megsértése esetén ez felfüggeszthető, ez pozitívum, és akkor is felfüggeszthető a fizetés, hogyha az ország nem fejleszti a felelősségteljes és fenntartható halászati technikákat, ez is jó vonás, ami pedig a megállapodás jövőjét életi. Úgy gondolom, hogy igen jelentős volna, hogy a bizottság és az Európai Unió vállalja magára azt a feladatot komolyan, hogy nyomon kövesse a megállapodás végrehajtását vagyis hogy a megállapodást valóban úgy hajtsák végre, ahogyan azt a jegyzőkönyv előírja. Az egyik legfontosabb alapelv, hogy az EU hajói csak a halászati erőforrások feleslegéhez kapjanak hozzáférést, amelyet nem halásznak a helyi halászok, illetve amelyek nem szükségesek a helyi lakosság élelmezéséhez. Az is nagyon lényeges, hogy azok az eljárások, amelyek arra szolgálnak, hogy az illegális halászatot megelőzzék és megakadályozzák, ezek megfeleljenek a szabályoknak, és, az, és átláthatóak legyenek, hiszen az illegális halászat Bissau Gineában óriási probléma, nagy ez a terület, és nehéz ellenőrizni fontos volna javítani ezt az ellenőrző tevékenységet. És az olyasmi, ami azonnali intézkedést kíván, csak úgy, mint a be stopped. A járulékos fogás nagy mennyisége, illetve az a raknál 85% gyakorlatilag visszakerül a, az tengerbe, és ez nagyon értékes állati fehérje, amit a helyi halpiacon kellene értékesíteni, és valamilyen bizarr gondolkodás miatt, vagy egy ilyen az EU halászok furcsa racionális gondolkodása miatt ez visszakerül hulladéként a tengerbe. Aztán van egy közös bizottság, ezt is előírja a jegyzőkönyv, amelyben az Európai Unió és Bissau Guinea arról tárgyal, hogy megfelelően hagyják-e végre a jegyzőkönyvet. A közös bizottság számára a korrupció problémája fontos prioritássá kell, hogy váljon, vagyis, hogy a támogatás valóban oda kerüljön, ahová célozták és ahova szánták. Ami az értékelésből még kiderült, az értékelő jelentésből, hogy bizonyos EU halászok más felsegélyezés alatt működnek, vagyis az olyan EU-s hajók, amelyek más zászló alatt hajóznak, vagy megpróbálják megkerülni a kötelezettségeket, ezeket meg kellene akadályozni, hogy az EU flotta nyilvántartásban szerepeljenek, az exkluzivitási, kizárólagossági záradékot fenn kellene tartani, nem csak betű szerint, hanem a, a szabályok szelleme szerint is, vagyis arra azt tekintve, hogy mit jelent ez a kizárólagossági záradék. És végül úgy gondolom, hogy egy éves jelentést kellene készíteni a parlament számára arról, hogy a jegyzőkönyvet milyen módon hajtják végre, ez is szolgálná az átláthatóság fokozását. És meggyőződésem, ahogyan a bizottság is gondolom ezzel egyetért, illetve a Biszeo gineai kézműves halászok is, hogy fontos fenntartani a kapcsolatot Biszeo Ginea és az EU között, és megpróbálni javítani a halászati politika érvényesülését, különösen az illegális halászattal szembeni fellépés tekintetében, ami óriási probléma. Hogyha a jegyzőkönyvet valóban alkalmas módon hajtják végre, akkor úgy gondolom, hogy ezt életben kell tartani, és a helyet meg kell hosszabbítani. Köszönöm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Valóban fontos az ellenőrzés Szeretném megkérdezni öntől, hogy Bissau Guinea rendelkezik-e parti őrséggel, amely ellenőrizni, felügyelné a fogásokat. Nem. Van egy közös európai központi E, ellenőrzési e, hatóság Vigóban, ahol a tagállamok ellenőrző szervei az erőforrások felett örködnek, de saját ellenőrző hajókkal nem rendelkeznek, hanem charter járatokat használnak az Atlanti térségben, de Nyugat-Afrika vizeire nem mennek le, nem hajóznak le odáig. Az Európai Unió talán egy kicsit investálhatna ebbe a területbe, hogy valóban ellenőrzés alá vonja az illegális halászatot, mert ez nagyon komoly probléma ott. Elnök, a, az Európai Bizottság Perk úr képviseli következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadó asszonynak és ezt a rendkívül átfogó ismertetést a Bissau Gineával létrejött halászati jegyzőkönyv témájáról. Ez egy nagyon fontos dokumentum az Unió számára, mert a halászat igen fontos téma, és nagyon sok hajót érint, illetve ez egy fontos tevékenység. Bissau Guinea, illetve az érintett ország nagyon fontos erőforrásokat vehet ennek alapján igénybe. Ez az ország stabilitását szolgálja, és a halászati minisztérium megfelelő működését így eh, biztosíthatják, és hát nagyon fontos a halászati terület irányítása, felügyelete. Szeretnék visszatérni arra a kérdése, amelyet az ellenőrzési lehetőségekről elnök asszony fogalmazott meg. Bissau Guinea a hajózási területen alkalmaz felügyelő hajókat, vagy ellenőrző hajókat. A halászati minisztérium működteti ezeket és rendelkezésre állnak a felügyeleti források, amelyekből egyéb kis hajókat, 8-10 méteres vízi járműveket tudnak finanszírozni. Tehát ezek nem haladják meg az ország gazdasági teljesítőképességet, és ugyanakkor el tudják látni a felügyeleti feladatokat a felségvizeken, illetve a szigetek környékén. Aztán katonai eszközök is Bissau Guinea rendelkezésére állnak. Ezek is a felügyelet feladataira igénybe vehetők. Az utóbbi időben autonóm ellenőrzési eszközöket építettek ki, hogy ne legyen katonai függőség az ellenőrzésben. Röviden szeretnék visszatérni arra a kérdésre is, hogy a források, erőforrások a halászat terén mit jelentenek. A fölösleggel mi történik a helyi halászok által? Nem kifogott felesleg sorsa mi lesz, illetve a kézműves halászat hogyan tudja ezeket hasznosítani. És az érintett halászok különböző kérdései hogyan kezelhetők, és a kézműves halászok megélhetése hogyan biztosítható ezekből az erőforrásokból. A különböző kategóriák, amelyek itt elhangzottak, a, az apró rákok, illetve a kagylófélék, ezek tulajdonképpen 45%-át teszik ki az érintett mennyiségnek, és itt a helyi halász flottának nagyon fontos a szerepe. Itt kisebb a versenynek a kockázata, hiszen Bissau nem rendelkezik ennek megfelelő méretű nagy hajóflottákkal. különböző megállapodások jöttek, jöttek létre, és ágazati szinten igyekszünk ezek végrehajtását követni. A közös bizottság éppen Brüsszelben ülésezik jövő héten, és 2011 végrehajtási munkáját fogják majd értékelni. Ennyit tudtam volna elnök asszony ebben az ügyben elmondani, és számos csúszás merült fel ezen a téren, a végrehajtásban politikai változások voltak, államigazgatási nehézségek merültek fel a támogatások igénybevételében. Fontos, hogy ezeket a forrásokat hatékonyan tudják igénybe venni. Néhány példával szeretném bemutatni, hogy ez mit jelent. Például a VMS rendszer, a műholdas felügyeleti rendszer említendő, amely az egyik beruházási területünk volt, illetve a támogatás egyik területe volt a tengeri felségvizeken a hajóknak a műholdas irányítását, ellenőrzését szolgálja ez. Az utóbbi időben komoly infrastruktúrát alkottak, illetve építettek ki, és magam is a helyszínen jártam szeptemberben, és azt láttam, hogy szinte elkészült már az a kikötői beruházás, amely nagyon fontos lesz az európai tonhalhalászhajók számára. És ott ki tudják majd rakodni a fogásaik jó részét. Ez is tehát az infrastruktúra fejlesztésnek a része. úgyhogy a halászok már is igénybe vehetik ezeket a kiépített lehetőségeket. Végül is az előző megállapodáshoz képest ez annyiban hoz változást, főképpen, hogy el tudtuk érni ebben a megállapodásban, hogy az emberi jogi rendelkezések is bekerülhettek. Tehát ezek nyomon követhetők, felügyelhetők. És az emberi jogok, a demokratikus jogbiztonság területe, amennyiben veszélybe kerül, akkor alkalmazhatóvá válik a, a jegyzőkönyv, amely végrehajtható, és ez július 18-án szerepelt a tanácsülés napirendjén, ott az Európai Unió a jó irányítás kérdéseivel foglalkozott és a 96-os cikke alapján elindult felügyeleti együttműködést tudjuk alkalmazni ezen a területen. Nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben lezártuk az előző fejezetet, de sokkal hatékonyabbá vált Bissau Génával az együttműködés. A halászati területnek az irányítása az utóbbi években háttérbe szorult, és ezen a területen elindult a változás. Egy új politikai vezetőt kapott Bissau Géneában ez a szakterület. Nem szeretném a szakbizottság türelmét eh, túlzottan igénybe venni, csak arról a rendelkezésről szeretnék szólni, amely nagyon fontos, hogy az európai eh, hajók élhetnek az a megállapodásban megfogalmazott lehetőségekkel. Tulajdonképpen elnök mondja, ennyit szerettem volna néhány észrevétel keretében hozzáfűzni a témához. Elnök, Lövin asszony kapja meg a szót, hogy lezárja a témát. Uh, yes, thank you so Köszönöm szépen. Köszönöm a magyarázatokat is. Nagyon örülök annak, hogy azt hallottam, hogy Guinea-Bissau most járőröző hajókat szerzett be néhány évvel ezelőtt, amikor ellátogattam oda, kettő volt nekik, az egyik üzemképtelen volt, a másiknál pedig egyszerűen nem tudták feltölteni üzemanyagot, tehát ott állt a kikötőben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy javulás hiszen a határőrség nélkül lehetetlen felügyelni. Örülök annak, hogy az exkluzivitási, kizárólagosági záradékot felülvizsgálják. Úgyhogy köszönöm ezeket az információkat, és majd meglátjuk, hogy hogy halad ez a dolog. Sorry. Je vous rappelle que Emlékeztetném önöket a módosítók határ idejére. Ez november 10-e dél, illetve december 10-én lesz a szavazás. December 15-én, illetve 8-án lesz majd a következő ülésünk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és szép estét kívánok Önöknek!